kapcsolatban a megfelelő jogi aktusok elfogadásáról kapcsolatban, illetve a mai üléssel kapcsolatos jogi aktusokat nyilvánossá tettük. Most pedig a munkarendről szeretnék beszélni. Március 6-án a 136-os cikk szerint kiosztottuk a napirend tervezeteket. Hétfőig nem kaptam ma visszajelzéseket. Kedre a jogi szakbizottság Lichtenberger asszony jelentését, Morvai asszony mentem jogának felfüggesztése vonatkozóan kedre helyeztük. Kedden, tehát a szavazatok idején kerül napirendre ez a konkrét pont. A néppárt azt kérte, hogy Rovol asszony jelentését az melyet kedre tervezünk, kedre, délre, kedre délutára tegyük át. Van-e, aki hozzászólna ehhez a kéréshez? Kaspari úr. Elnök úr, kedves kollégák! Nem akartunk vitát folytatni erről a jelentésről. Ez a marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens, és mi, a parlament, a külkereskedelmi politika új szabályainak fényében szeretnénk, ha mégis lenne vita itt a plenárison. Köszönöm, ha támogatja a kérelmemet. Köszönöm szépen, Kaspari úr. Van-e valakinek ellenjavaslata? Inkább akkor azt kell kérdeznem, hogy van-e valakinek még javaslata, hogy vitát folytassunk. Nincs, akkor felteszem a kérdést, ellene van-e valaki? Nincs akkor szavazunk Kaspari úr javaslatára, a javaslatáról. Mellette, ellene, tartózkodás. Akkor Kriszthut Róvol asszonynak a jelentését, a keddi napirend utolsó pontjaként vitatjuk meg, és szerdán szavazunk róla. Ami a szerdai napi rendet illeti, hogy hívjuk meg a biztost a belaruszi helyzetről, és utána a nigériai helyzetet is vitassuk meg. Szála Franka úr, tessék! Señorías, efectivamente la degradación de la situación política... Köszönöm szépen, elnök úr. A belarusz helyzet egyre inkább romlik. A politikai foglyok helyzete és az Európai Unió nagykövetének helyzete ezzel is foglalkozik majd a szombati csúcs. Ehhez azonban vitára van szükség, ezért a főképviselőtől nyilatkozatot szeretnénk. Nos, ha nem tud itt lenni, akkor is föl kell vennünk a napi rendre, mert a szomszédsági politikával foglalkozó csúcson ez téma lesz. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezt úgy értelmezem, hogy a beadott kérvény támogatására szólalt fel. Ha valaki nincs ellene, akkor kérem emelj fel a kezét, aki támogatja ezt a kérelmet. Ki van ellene? Tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. Akkor a főbiztost szerdán meghallgatjuk Belorusszia helyzetével kapcsolatban. Ma este 19 óráig lehet beadni még javaslatokat, és módosítókat pedig a közös állásfoglaláshoz holnap 20 óráig, a szavazás pedig március 15-én csütörtökön kerül megrendezésre. Ennyit. Ezzel akkor letudtuk a napi rendet. Igen, Spironi úr. Presidente. Durante la conferenza dei presidenti... Köszönöm. Az elnökök értekezletén azt kértem, hogy amikor a főképviselő asszony felszólal, akkor ezzel egy időben legyen egy nyilatkozatunk a termék aluz támadásokkal kapcsolatban, különösen az Indiában fogatartott olasz állampolgárok ügyével kapcsolatban. Remélem, hogy ezt meg is tesszük, ahogy az elnökök értekezetek érte. Speroni úr, az elnökök értekezete nem a címet akartam megváltoztatni, hanem arra kértük, hogy a két érintett olasz állampolgár sorsáról számoljanak be és erről informáltuk is, hogy számoljon belőle. Jó, akkor megkezdjük a mai naporendet. Hölgyeim és uraim, egy nyilatkozatot bocsátunk ki a fukushimai eseményekkel kapcsolatban és a cunami áldozataival kapcsolatban, és utána pedig a frakciók hozzászólása követ.